about the meeting, about the study. Uh, good afternoon, ladies and gentlemen. Hölgyeim és uraim, szép délutánt kívánok Önöknek. Úgy érzem, hogy elég szép számban összegyűltünk kollégák itt van a tím, aki a kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmes fizetéseken dolgozott, úgyhogy szeretném megindítani a munkaülést, bár a külön plenáris még továbbra is folyik. A az Európa Tanács elnökének egy kérdést ö, fogalmaztam meg. Azt mondtam, hogy az ilyen kereskedelmi ügyleteket helyezze kiemelt helyre a napirendben. Úgy érzem, hogy kollégáim ezzel egyet tudtak érteni, meghívtam az elnököt, úgyhogy lehetséges, hogy itt üdvözölhetjük majd őt is körünkben. Nos, lépjünk tovább a formalitások sorában. Van egy napirend tervezetünk, ezt közreadtuk. Emlékeztetném önöket, hogy holnap újra így gyülekezünk ebben a meglehetősen hatalmas, visszhangzó teremben de valószínűleg tele lesz, különösen holnap, amikor is egy fontos ülés következik. Grex úr számol majd be arról, hogy milyen akadályok vannak a belső piac teljes körű megvalósítása előtt. Mario Monti úr is itt lesz a körünkben. Én nagyon remélem, hogy a belső piaci kérdésekben ez egy nagyon izgalmas jó nap lesz. Ma csak Weiler asszony jelentésével fogunk foglalkozni, utána pedig a koordinátorok ülésére kerül sor annak, amiatt, hogy Rafal Trzaskowski úr nem tudott eljönni, nem tudott ideérkezni, mert valahogy fenn, feltartóztatták Lengyelországban. Kérem, fogadják el a napirend tervezetet. Köszönöm szépen, további közlendőim nincsenek. Szeretném formálisan felkérni önöket, hogy tekintsék meg 2010. február 23-ai, illetve március 16-18-ai jegyzőkönyveket, amennyiben nincs ellenvetésük, holnap reggel szíveskedjenek ezt jelezni, amennyiben nincs ilyen, akkor elfogadottnak tekintjük majd ezt az anyagot. Az első jogalkotási anyagunk, amely a tárgyala, tárgyási folyamatban van. Eh, Barbara Weiler asszony gondozása alatt alakul, köszönjük neki a munkát. Eh, ez egy átdolgozott változat lesz. Először Weiler asszonynak adom meg a szót, utána pedig az árnyék előadóké lesz a szó, Francesco D'Angelis, eh, Dionis úr, de Angelis úr is itt lesz. Egyébként megnyitom a hozzászólók előtt a listát, kérem jelezzék, hogyha hozzá akarnak szólni. Brian úr is itt van, úgy látom, úgyhogy nekik is megadom majd a szót. Tehát elsőként meghallgatjuk Barbara Weiler asszony véleményét arról, hogy hogy látja az eddig beérkezett módosító indítványokat. Megadom a szót. Elnök úr, köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Azzal kezdenék akkor, hogy számomra, és valószínűleg sok kolléga számára is meglepő volt, hogy ehhez a jelentéshez több mint 200 módosító indítvány érkezett, és különböző álláspontok voltak az egyes frakciók részéről is. Korábban, illetve a, az dolog elején úgy tűnt, hogy ez nem fogja megkönnyíteni a feladatunkat, de valóban az történt, hogy elnézést, hogy közbe szólok, csak az angol kabinnal, vagy az angol csatornán valami technikai probléma lépett fel. Nem hallottuk az angol tolmácsolást rendesen. Kérem akkor, hogy folytassa. Jó, mondja a beszélő, bekapcsoltam a mikrofont. Most akkor hallatszik Nem az angol tolmácsolás? Igen. Jó. Persze az elnöknek mindenképpen értenie kellene, hogy mit mondok, úgyhogy akkor kezdjük. Még egyszer. Tehát több mint 200 módosító indítvány érkezett be, és ez nem csak engem lepett meg, hanem sok mást is. Másik oldalról viszont már most elmondhatom azt, hogy mindenképpen örömteli, hogy a rendkívül eltérő vélemények ellenére ma délelőtt az árnyékeladókkal folytatott megbeszélésen, amikor is a módosítókról beszéltünk, akkor meg tudtunk állapodni egy főbb irányvonalban, meg tudtunk állapodni abban, hogy hova tartunk. Még azt szeretném hozzátenni, hogy annak is örültem, hogy a, azt a, a az átdolgozást, amit a, az azt a részletet, amit támogatunk ebben az esetben azt meg tudtuk tartani, és kicsit másképpen, mint ahogy ezt a bizottság akarta, de mindenképpen benne van az anyagban, és és nem egy ilyen soft law irányba mentünk el, hanem valóban szankciókban is meg tudtunk állapodni. Úgy tűnik, hogy olyan törvény lesz ebből, amely nem túlságosan bonyolult, nincsen, nem az túl sok kivételt, és nem tesz túl sok megkülönböztetést, hanem olyan törvény lesz ebből, amely egyensúlyt képez és alakít ki a közhatóságok oldaláról egyrészt, illetve a magánvállalkozások részéről másik oldalról. Ez már a meghallgatások során is megmutatkozott, hogy a, ennek a bizottságnak a többsége amellett száll síkra, hogy meglehetősen egységes szabályozást alakítsunk ki, és kevés kivételt tegyünk, és határozunk meg. Nem fogom most elmondani mind a 200 módosítót, Inkább csak azt a főbb irányvonalat szeretném ismertetni, amelyben megállapodtunk az árnyék előadókkal, és nagyon sok módosító nyitvány már eleve benne lesz a módosított változatban. Hát jó volt, hogy vitáztunk, és ez segített meg a döntések meghozatalában is. Egyrészt a, a, a gyakorlatiasság szempontjából segített ez nekünk, másrészt abból a szempontból, hogy milyen nemzeti szabályok vannak már az egyes tagállamokban, például Nagy-Britanniában vagy Hollandiában. Már vannak erre vonatkozó nemzeti szintű szabályozások, és arra is figyeltünk, hogy ott tovább tudják vinni azt, amit elkezdtek. Néhány pontban itt is voltak problémák, de meg tudtunk állapodni. A legfontosabb új a legfontosabb újdonság az az, hogy az összes eh, shadow, eh, az összes az összes frakció részéről azt jelezte, hogy ők szívesen vennék, hogyha nem csak eh, a büntetéseknek a harmonizációját tudnánk tudnánk meghatározni közhatóságok és magánvállalatok esetében, hanem a, hatá- a fizetési határidők tekintetében is tudnánk harmonizációt elérni. Ez pedig április végén, erről április végén fogunk öm, szavazni, és itt bizonyára a közhatóságok esetében egy különleges szabályzást kell majd bevezetni. Számomra is kicsit nehéz volt az, hogy ezt a pontot felvegyük, tehát ez a bizonyos 30 napos fizetési határidők a közhatóságok és a magánvállalkozások esetében is és bizonyos ugye, körülmények között lehet ettől csak eltérni, amikor amikor objektív okok vannak erre, és ezt nem fogom hosszabban kifejteni, mert Strasbourg meg visszatérünk. Tehát a B2B esetében pedig 60 napos fizetési határidőt állapítunk meg maximum. Ez tehát a fő vonal, amelyet én látok ebben a jelentésben. Ez azt jelenti, hogy eltérünk az eddigi elvtől, mégpedig abba az irányba, hogy harmonizáljuk a fizetési határidőket. Végül pedig azt szeretném mondani, hogy én személyesen, de nem csak én személyesen, hanem a frakcióm is támogatott engem abban a politikai véleményben, illetve állásfoglalásban, hogy a freedom of contract, tehát a, a szerződési szabadság elvét kövessük továbbra is, Azonban azt látom, hogy a bizottságunk többsége fontosabbnak tartja a harmonizálás elvét, mint a szerződés szabadsága elvét. Megértem persze a különböző KKV-k eltől eltérő véleményét is. A KKV-k ugye az a csoport az üzleti életben, amelynek segíteni kívánunk ezzel. Azt is tudom, hogy a KKV-k egy része szigorúbb szabályozást szeretett volna elérni, és a kkv másik része több flexibilitás, rugalmasságot szeretett volna. Viszont, nyilván, úgy aztán a kollégák is elmondták, nem lehet mindenkinek mindig eh, jót tenni, illetve mindenkinek az akaratának eleget tenni, ezért én ezt a, azt a javaslatot fogom támogatni, hogy a B2B ö, ö, vonatkozó szabályozásokat ö, eh, a szavazásokban ott a 60 napos időt és határidőt is bevihetjük még, erről pedig majd szavazunk, szavazni kell. Ez tehát most a főbb irányvonal, és úgy gondolom, hogy minden további pontot arról, hogy a, ugye, hogy hova tesszük bele a 200%-os büntetés, vagy késdelmi kamatot. kérdés, hogy ezt most ezt büntetésként, késlelmi kamatemelésként tegyük bele, ezt, ezt tárgyalás kérdése, ezt meg kell beszélni Strasbourgban még a, a főbb irány és a főbb pontok, amelyek az elmúlt bizottságülésen még nem voltak ennyire világosak, az az, hogy a többség a harmonizáció irányába szeretné elvinni ezt, a, ezt, a, ezt a, az irányelv javaslatot. Ezért minden kollégának. Ezt minden kollega részéről hallottam, és ezt köszönöm szépen mindenkinek, viszont köszönöm szépen. Thank you very much. Köszönöm szépen. Köszönjük ezt az átfogó áttekintést, megpróbáljuk majd pontonként veszni az egyes kérdéseket, de abból, amit mondott, úgy veszem ki, hogy vannak a legnagyobb részt, ugye megvannak már a kompromisszumos javaslatok, ez egyszerűsíti majd a szavazási feladatainkat. Hanslik asszony. Elnök úr, köszönöm szépen a szót. valóban örömmel látom az eredményeket, és engedjék meg, hogy gratuláljak a jelentéstevőnek, mert hiszen az együttműködés eddig gyümölcsöző és nagyon jó volt. A mai az árnyékjelentés tevőkkel tartott munkaülés megerősíti ezt a véleményünket. A csoportunk álláspontjával kapcsolatban elmondom, hogy valóban jó néhány módosítót terjesztettünk elő. Ezeket négy téma köré lehet csoportosítani, de még mielőtt erről beszélnék, elmondanám azt is, hogy úgy tűnik, hogy a késedelmes fizetések kérdése nem csupán a közszférára vonatkozik, hanem a KKV-knál is rendkívül fontos kérdés ez. Pontosan ezért van az, hogy a javaslatunk az, hogy vizsgáljuk meg a kkv kérdését is, és próbáljuk meg segíteni nekik. A, egyébként pedig a, a késedelmes fizetéssel kapcsolatos joganyag egy jó jogalkotási anyag, ne diszkrimináljunk azonban, figyeljünk erre oda, ne diszkrimináljunk a, a közintézmények és a KKV-k között csak így tudunk eljutni oda, hogy egy hatékonyan működő belső piac alakul ki, mert hiszen akkor a rendelkezések mindenkire egyaránt érvényesek. A válság idején mindenképpen segíteni akarunk a kkv knél És hát tudjuk, hogy a KKV-k számára a fizetőképesség, a likviditás az, ami legfontosabb. Más szóval a kintlevőségeiket be akarják hajtani minél gyorsabban egyébként pedig a B2B területen, ezen a szinten is a harmonizáció irányába kell elmozdulnunk. A B2B szerződéseknél szeretnénk, hogyha a fizetési határidőt 60 napban maximalizálnánk, ami pedig az állami entitásokat és az állami entitások és a magáncégek kapcsolatást illeti, itt a fizetési határidő legyen 30 nap, amely további 30 nappal hosszabbítható bizonyos különös esetekben tehát 30 plusz 30 nap. A bírságok kérdése, ami ugyancsak elhangzott, e tekintetben úgy gondoljuk, hogy a bírság nem okvetlenül jár majd pozitív eredménnyel, itt az 5%-os javaslatra gondolok konkrétan. Ez valószínű, hogy egy olyan teher, amely túl nehéz lesz jó néhány cég számára. Amikor a KKV-kkel, illetve általában a vállalkozásokkal beszélgetünk, úgy tűnik, hogy az üzleti vállalkozások nem akarnak plusz bírságot, azaz kvázi plusz kompenzációt. Inkább azt akarják, hogy az adott határidőre folyjanak be a pénzek. Ezért gondoljuk úgy, hogy az 5%-os bírságot inkább vessük el, ez a többség véleményével is egybeesik, és ahogy az előadótól is hallottuk, valószínű megtaláljuk a konszenzust, és a konszenzus valószínűleg arról szól, hogy az 5%-ot töröljük. Vége, végezetül pedig a díja kérdése. Nos, elnök úr, támogatom az Európai Bizottság javaslatát, hogy az állami és a magáncégek eh, egyenlő elbánásban kell, hogy részesüljenek. Eh, vannak eltérések, eh, de ezzel együtt úgy érzem, hogy a csoportunkon belül kialakítottuk az egységes álláspontot. Egy 100 eurós átalányt szeretnénk látni, hogyha egy bizonyos küszöbértéket eh, meghaladna az ügylet értéke, akkor azt mondanánk, hogy egy százalék legyen a limit, de ezt úgy gondolom, hogy Strasbourgban kimunkálhatjuk. Elnök úr, részemről ennyi lett volna, és még egyszer köszönetet mondok a jó együttműködésért. Elnök Hanslik asszony, köszönöm szépen. van úr. Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. Mi ahogy látom, és ez kicsit meglepetés számomra, úgy tűnik, hogy olyan kompromisszumot találtunk, amely a KKV-knak segít, és ez volt persze a célunk, és ez egyfajta rendszerváltást jelent. Nyilván a kompromisszumnak az a lényeg, hogy nem lehet mindenkinek, elege, mindenkinek a kívánnak eleget tenni. Ugye a bizottság javasolta az 5%-ot, utána azt, mondta, utána azt mondtuk, hogy akkor ne legyen, a, akkor csak a közhatóságok esetében legyen a magánvállalatokban, nem? Utána ehhez jött az, ugye, hogy Németországban ö, is ismerik ezt a problémát, ugyanis a, fizet, a késedelmes fizetés miatti büntetést ö, Németországban nem alkalmazzuk, tehát értelemben nem, a német jogrendszerben nem létezik ilyen intézmény. Utána a vita során ö, azt döntöttük el, hogy akkor ezt a fajta módosítást ö, fogadjuk el annak érdekében, hogy a KKV-knak segítsünk. És a mostani szabályozás sokkal egyszerűbb, ahogy ezt a kollégán elmondta, mint a bizottságnak a szabályozása, hiszen igazából három mondatban el lehet mondani. Egyrészt a közhatóságoknak eset, közhatóságok esetében a szerződés szabadságát alkalmazunk, és 30 nap a fizetés határidő, a magánvállalkozások esetén 60 napig lehet húzni a fizetési határidőt, és a KKV-kkal, amikor egyeztettünk, akkor azt mondták, hogy sokkal többet segítene nekik az, hogyha törvényi igényük lenne arra, hogy 60 napnál később ne fizethessenek nekik. És azt hiszem, hogy abban is megegyezés volt, hogy ez, az, ez, az, ez a 100 eurós általány összeg és sokkal egyszerűbb, és nem túl bürokratikus, tehát jobban segít a KKV-knak. És még el szeretném hangsúlyozni, hogy ez egyfajta paradigmaváltás, hogy itt valóban azt mondjuk, hogy 30-60 nap a maximum fizetési határidő, és utána jön a, a 10%-os, illetve a javasolt 9%-os büntetést ami még kiegészt az 5%-os büntetőkamatot. Ugye ma délelőtt beszéltünk erről a lányék előadókkal. Meglátjuk, hogy mi lesz mindebből, és akkor április végén pedig döntedünk a szavazhatunk. Köszönöm. Uh, köszönöm szépen, uh, Kreutz. Én is köszönöm a, a jelentéstevőnek, de egy dologra szeretnék uh, utalni, ahol a megfogalmazással nem igazán értek egyet nagyon szeretném, hogyha nem büntető büntetésről vagy büntető fizetésről beszélnénk, hanem a késedelmi kamatot emelnénk meg. Ugye, hiszen, hogyha valaki nem teljesít határidőre, akkor az késedelmi kamatot fizet. Ez nem egy büntetés, hanem annak a következménye, hogy nem fizetett időben. És ez teljesen más. Tehát ez a fajta rendszerváltás, vagy paradigmaváltás, amiről Kreuzmanról beszélt, ez csak akkor történhet meg, hogyha a stráfe, a büntetés szót, az teljes mértékben töröljük a szótárunkból, és késedelmi kamatokról beszélünk. Ez lenne az egyetlen lehetőség nekünk is, eh, hogy mint, frak, hogy, mint fra, frakciónak, hogy, hogy egyetértsünk ebben, vagy, vagy ezt támogassuk, mert eh, hogyha a stráfe a büntetés szóban nem, akkor a teljes javaslatot el fogjuk utasítani. Köszönöm szépen. Dion úr az árnyék jelentéstől, és akkor még ki van a listámon? I have Mr. Aztán az Ipari Bizottságtól is itt vannak, és Hogyha van még valaki, akkor kérem jelezzék. Most akkor Dion úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Támogatom azokat, akik már gratuláltak Weiler asszonynak, mert nagyon jó volt az együttműködés. Én szeretném ezt kifejezetten még egyszer, szeretnék eh, még egyszer kifejezetten hangot adni ennek. Eh, nem csak azért, mert gyümölcsöző volt az együttműködés, hanem mert az üzleti élet számára is egy nagyon fontos eh, kérdés volt. Ilyen háttérrel próbáljuk majd egyszerűsíteni a módosításokat, ehhez pedig hadd adjak egy példát én az üzleti vállalkozásoktól közötti kapcsolatban 30 napot javasoltam. Most úgy tűnik, hogy a konszenzus 60 napot javasol, jó, ezt én el tudom foglalni, és akkor legyen ez. Aztán pedig a behajtási költségeket illetően a kolléga azt javasolta, hogy akkor egy összeghez ragaszkodjunk, és szerintem ez nagyon jó, mert akkor a bürokráciát sikerül csökkenteni. Amikor a százalékoknak a növeléséről van szó, ezzel kapcsolatban volt egy javaslatom, de ezt is félre tudom tenni, és a többséggel egyetértek. A szerződéses szabadsággal kapcsolatban ne tévesszük meg magunkat, hogy most jelenleg ilyen nagyon széles körű szerződéses szabadság lenne a, a rendelkezések a KKV-ket, KKV-knek lehetővé teszik, hogy bíróság elé citálják azokat, akik ne, megszegik a szerződéseket. Tehát jelenleg ezek a rendelkezések csak papíron rendelkeznek, de valóságban még nem. Tehát tegyük a feltételeket sokkal világosabbá azért, hogy ne számos peres ügynek adjanak lehet, ügyre, ügyre adjanak lehetőséget. Van még egy megjegyzése, ahol nem tudom követni a konszenzust, ahol a közhatóságokat kivétel alá viszik Hollandiában, a kormányhatóságok gyakran túllépik ezt a három, 30 napos határt, és hogyha kivételek vannak, akkor sokkal homályosabb lesz az egész. Tehát én szerintem ragaszkodjunk a határozott 30 napos határidőhöz, de hogyha nem 30 napot akarunk, akkor legyen más, de ne legyenek itt különböző kivételek, mert akkor csak a bíróság előtt fogjuk tölteni az időt. Elnök, köszönöm szépen. Most akkor nézzük a többi hozzászólást. Gebhardt asszony Ja, Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretném megköszönni Barbara Weilernek a, ezt a jó munkát. Valóban nem volt könnyű a feladata. Ebben, a, ebben az, az ügy rendkívül kényes hiszen olyan üzleti feltételekről van szó, amely a vállalkozásokat érint, de hatóságokat is, és annak az útját és mondját, ahogy ezzel foglalkozunk, és ezt kezeljük. Azt gondolom, hogy jó úton haladunk, ahhoz, hogy egy sikeres jelentést tudjunk elfogadni, és minden frakció részéről azt hallottam, hogy ezt támogatatónak tartják, ami mindenképpen pozitív. Mégis kicsit csodálkozom azon, ahogy a vita alakult, ahol Barbara Weiler is csodálkozását fejezte ki. Ugye mi szerint a B2B-t is ide kell vennünk, bár minden egyes vita során, bármiről is vitatkoztunk, amikor a szerződéses szabadság ott említettük, akkor mindenki az ellentétes vélemény képviselte. Tehát a jobboldali frakciók voltak azok, akik azt mondták, hogy, hogy hát a szerződéses szabadság az fontosabb, azt meg kell őriznünk. És most pedig éppen ezt szabályozzuk be, és kicsit megfordult velünk a világ. Jó, persze, ezzel együtt ezt el tudnánk fogadni, de meg kell vitatnunk a frakcióban természetesen, ezt még nem tettük meg. Nem tudjuk, hogy mi lesz az eredmény, de mi, mint frakció, nem szeretnénk akadályt gördíteni ezzel a folyamat elé, de ebben a az össze, ebben az összefüggésben szeretném a bizottságot és a jogi szolgálatot esetleg meghallgatni, ugyanis attól tartok, hogyha egy adott területen túl messzire megyünk, mint például ebben a B2B területen, és a szerződéses szabadság korlátozásának a területén, mert ugye azt, mondja, azt mondták itt, hogy a 60 napig tart ez a dolog, hogy nem lehet E az, hogy a végén nem is lesz ebből semmilyen szabályozás, mert mert azt mondják e, majd, e, hogy ez nem elfogadható számunkra, vagy a bizottság mondja azt, hogy ez nem elfogadható számunkra, tehát szeretném, hogy ezt nem fogják majd eszközként használni arra, hogy semmilyen szabályozást ne fogadjunk el. Hiszen ez, a, ez lenne az utolsó dolog, amit szeretnénk és el tudnánk fogadni, úgyhogy szeretném hallani, hogy az Európai Unió egyéb szervei mit is gondolnak erről. Éppen Gephardt asszony. Az elnök szempontjából és a titkárság szempontjából mi is vigyázunk majd arra, hogy ezek a javaslatok jogi szempontból is megfelelőek legyenek, mielőtt végül a bizottság szavazik róluk. Massif Hilka úr, remélem, hogy jól ejtettem a nevét. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. parlamenti képviselőként és minden jogi kérdésnek a specialistáként, specialistáként a júri bizottságban már ezt a harcot megharcoltuk. Az irányelve kapcsolatban is dolgoztunk ezen a kérdéssel, hiszen ezt tudja a jelentéstevő asszony is. Azt hiszem, hogy a mikrofon összegerjedt valami másikkal, valamelyik másikkal, kérem szépen, vagy a mobiltelefonját kapcsolja ki, vagy menjen egy másik mikrofonhoz, kérjük. Ah, ah, sorry, like that, no? Sorry, because my, mi movimiento no es fácil tampoco para llegar a otro. Elnézést kérek, majd egy másik mikrofonhoz átmegyek. mint ahogy ön is olyan jól kifejezte, jó jogszabályokat kell eh, létrehozni. Az eszmecsere során hallottam, eh, a vállalkozások azt várják tőlünk, hogy az irányelvvel kapcsolatban döntést hozunk. A júri bizottság eh, mindig megpróbált a különböző cikkekkel kapcsolatban hozzájárni, járulni a megoldásokhoz. A módosításokkal kapcsolatban örömmel hallottam a mai eszmecsere során, hogy az ötös cikknek a szankciójának a megszüntetése lényeges szempont. Tehát ez is része annak, hogy jól alkossuk meg a jogszabályokat. Tehát én nagyon örülök ennek épp ezért, és remélem, hogy ezt tovább is így folytatjuk. De vigyázzunk, hogy hogyan járunk el a szankciókkal. És szerintem vannak bizonyosak, amelyeket nem kellene belevenni. Vannak olyan kollégák, akik azt mondják, hogy be kellene vezetni egyfajta biztosítékot öt nap után, hogyha nem fizetik ki ezt az összes, összeget. Tehát lesz egy biztoség az adósságokkal szemben. Az öt nap számomra nem elképzelhető. Őszintén szólva, hogyha nem ismerném Ecseveri a kollégát, akkor azt gondolnám, hogy itt valami elviselhetetlen dolgot akarnak belevenni. Tehát ez egy abszurd, nem lehet az irányába ilyesmit belevenni. Nos, akkor nézzük a késedelmet. Itt van a jogi, a jogos érdek. Nyilvánvalóan a vállalkozások kell, hogy valamilyen kamatot fizessenek, amely a legális kamat alatt van. Ugyanis segíteni kell a KKV-ken. Azért, hogy hogy az őket érintő kamatok az, azok ne a nagyvállalkozásokhoz legyenek hasonlítva fennáll a veszélye annak, hogy az irányelv a közhatóságokkal kapcsolatban milyen szerepet játszik. A kollégám eléggé korlátozottan értelmezi azt, hogy milyen a, a, a közhatóság, és hogy milyen fizetési védelem illesse őket vajon a holdingok, társaságok azok valóban állami vagy közvállalkozásként tekinthetők-e? Őszintén szólva, a közhatóságok ilyen módon felhasználhatják a, az érdekeiket. És nem hiszem, hogy az Európai Unió ezt a fajta érdeket akarná támogatni. Tehát szigorúan kell és korlátozóan kell eljárnunk, amikor a közvállalkozások fogalmát meghatározzuk. Ne legyenek olyan javaslatok, amelyek jogi szempontból nem állják meg a helyüket. És ez itt ennek a bizottságnak a feladata. Elnök, köszönöm szépen, hogy eljött a mi bizottságunkhoz, és kifejtette a véleményét. A következő hozzászólók. Mr. Bezoy, Mrs. Van Yu, Mr. Wang Nok, Mr. Schwab, Mrs. Karatza Bilt, and Mr. Arias. Um, I'd like one... Most szeretném már lezárni a listát a koordinátorok ülését kezdhetjük egy kicsit később, mert ez egy nagyon fontos megbeszélés. Buzai úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Az a javaslat, amiről beszélünk, valóban nagyon fontos. És biztosra kell mennünk, hogy azok, akik késedelmesen fizetnek, valamilyen formában mégiscsak kényszerüljenek arra, hogy kifizessék a számlájukat. Kifejezetten vonatkozik ez a közhatóságokra, hiszen a késedelmes fizetések blokkolják, gátolják a kis, kis és középvállalkozások tevékenységét. És pontosan ezek azok a KKV-k, akiknek nagyon fontos szerepük van a gazdasági helyzetben. Szeretném Weiler asszony tevékenységét üdvözölni, de az árnyék előadók tevékenységét is, Kreuzmann urét, azt gondolom, hogy sikerült nekik egy jó kompromisszumot kialakítani, ami a, a legfőbb aspektusait érinti ennek a területnek. Azonban mégiscsak ragaszkodnék ahhoz, hogy ezt a bizonyos 5%-os büntetést tartsuk meg. És ne a, az a magánvállalkozások esetében, hanem a közhatóságok esetében, hiszen liberális kollégáim egy része is ezt az álláspontot képviseli, hiszen hogyha ez nem így lenne, akkor a bizottság mondhatná, hogy nem elég szigorú a szabályozás. És az, hogy a határidőket 30 és 60 napban határozzuk meg, ezzel kapcsolatban ugye mi történik akkor, hogyha nem tartják be a 60 napos határidőt? Hogyha nincs lehetőség arra, vagy nem adnak lehetőséget arra, hogy késdel, vagy büntető kamatot vezessünk be, akkor nagyon sok tagállam egy, nem is akarná hatályba léptetni ezt az irányelvet. Azt, amit kompromisszumos megoldásként megbeszéltünk, azt, itt, azt gondolom arról, hogy ezt mindenki fogja tudni majd támogatni, és köszönöm a figyelmet. Uh, thank you very much. Nagyon szépen köszönöm. További emberek jelentkeztek a hozzászólói listára kérem szépen jelezzék, hogyha szeretnének feliratkozni. Rajta. Ja, az volt eddig az utolsó. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégek, először is szeretném megköszönni Barbara Weilernek ezt a hosszú munkát, és gratulálni is szeretnék hozzá, ugyanis ez egy alapvető fontosságú téma, és több ülést is tartott a különböző szereplőkkel. Nagyon szépen köszönjük neki azt is, hogy, kive, hogy belevett bevette eh, a jelentés tervezetébe azokat az aggodalmakat, amelyeket én is és több kollega is eh, megfogalmazott, és pedig, hogy a bizottságnak a magán és az állami vállalatok közötti közösség, eh, különbségtétele mennyire aggasztó. Nos, szerintünk az ötös cikket ki kellene venni, és tartsuk fenn meg a harmas cikket, amely megfelelően kezeli ezt a kérdést, és többi kolléga is megfelelően ennek megfelelően oldotta meg a kérdést. Tehát ugyanezt a logikát használták fel, és szerintem nagyon fontos, hogy ezt a fajta ismétlést azt iktassuk ki. Tehát azt hiszem, hogy ezzel egyetért a bizottság. Aztán egy kontos hogy 60 napot állapítottunk meg a kórházak számára, és a különböző egészségügyi rendszerek és bizonyos államok nem tudják ezt a 30 napot megtartani, ha csak nem jó szándékúan járnak el. Nos, akkor a kártalanítás kérdésében nagyon fontos, hogy ne szankcionálják a 30 napon túli késedelmességet, mert ez azonnal azt jelenteni, hogy kétszeres kifizetés kell, tehát a késlekedési és a már különben is kiszámolt díjakat illetően. Barbara nagyon sok munkát fordított a legtöbb módosítással kapcsolatban. A legtöbb az a jó irányba mutat, és épp ezért Barbara Weilernek sok sikert kívánok a kompromisszumok keserésében. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen Barbarának ezt a munkát. Meghallgatta az összes szereplőt, és nyilvánvalóan nem tudtunk persze elmondani mindent, eh, de megpróbálta koordinálni a különböző módosításokat mind a magán és az állami vállalatokkal kapcsolatban. Egy megjegyzésem lesz, lenne. Úgy tűnik, hogy az általány díjas kártalanítás csökkenteni lenné, anélkül, hogy ez sértené a, a rendelkezés jellegét. Aztán a 60 és 90 napos közötti különbséget illetően szerintünk elegendő ez a fajta százalék. És ezt mondta tulajdonképpen a kollégám is. Thank you very much. Uh, Mr. Schwab. Schwab úr, köszönöm szépen. Elnök úr, rövid leszek mert uh, abszolút mértékben tudnék csatlakozni az árnyék előadóhoz, és köszönöm szépen mindenkinek a konstruktív hozzájárulást. Uh, amit nem mondtak még, ez a következő. A bizottság hatásvizsgálata bebizonyította, hogy valószínűleg a döntő tényező uh, a a behajtás, a behajtás vonatkozóan az az, hogy figyelemmel vannak a már meglévő üzleti kapcsolatra. És a már meglévő üzleti kapcsolatra vonatkozó figyelem az értelemben nincsen benne ebben az irányelven. Tehát annak ellenére, hogy világos és értető jogi szankciókat és mm, meghatározásokat itt ide belerakunk, beleraktunk az irányelvbe, mégis a fő problematikát nem fogjuk megoldani ezzel az irányelvvel, azt ugyanis, hogy a meglévő üzleti kapcsolatokra figyelemmel vannak. Másod, másodszor ugye azt mondják, hogy a 60 nap miatt fennáll a veszély, hogy egyáltalán nem fogadunk el semmilyen szabályozást. Jelen pillanatban 30 nap a fő szabályozás, és ugye 7, 7% a kisnemű kamat. Tehát már van valunk. Hogyha tehát a tanács nem akar egy lépést előre megtenni, akkor lehet, hogy azt kell mondanunk, hogy a tagállamok ö, valóban nem állnak készen arra, hogy komolyabban foglalkoznak ezzel a, a, kés, ezzel a kérdéssel. Ez persze az előadó, előadó és az árnyék előadók szempontjából bosszantó lehet, de mindenképpen őszintébb, mint egy olyan kompromisszumot keresni, ami nem, léte, ami nem létezhet. Annak ellenére, hogy azok az hálkozások, amelyek egy magasabb szintű, magasabb szintű kárt bizonyít, bebizonyítanak, akkor azok több mint 9%-ot kaphatnak. Ugye jelen pillanatban 9% van meghatározva, és utoljára pedig szeretnék utalni arra, amit Kreuzmann úr mondott. Azt gondolom, hogy a mi javaslatunkkal, és engedje meg, hogy elmondjam, hogy én nem, én nem jobboldali frakciónak tartom magam, hanem politikai közép frakciónak hogyha a közhatóságok esetében azt mondjuk, hogy 60 nap a fizetés határidő minden esetben, akkor nagyon sok problémát megoldunk ezzel. Köszönöm szépen. Köszönöm, Mrs. Korácsa Bild. Én a kis vállalkozások pártját képviselem, és mivel én is részük, része voltam ennek, azt gondolom, hogy ennek a szabályozásnak az alapötlete, és ezért is tartom jónak, az az, hogy csökkentsük a bürokráciát, és próbáljuk megkönnyíteni eh, a kis és középvállalkozások helyzetét. Ami a hatályt eh, illeti, azt gondolom, hogy szükség van itt némi magyarázatra, remélem, hogy nem értettem félre, de az egyes eh, bekezdés azt mondja, hogy ez minden kereskedelmi tranzakcióra vonatkozóan vonatkozik, és um, a preambulum bekezdésben pedig azt hangzik el, hogy, hogy gazdasági szereplők és közhatóságok között. Tehát gazdasági, gazdasági szereplők között, véleményem szerint. Már az eleve, tehát a, a B2B emiatt azt gondolom, hogy már eleve része az irányelvnek, de mondják meg, hogyha, hogyha rosszul értek valamit, Szempont pont ez a lényeg hogy a kis és középvállalkozásokat nem fizetik ki más kis és középvállalkozások, és nem a közhatóságok tartoznak elsősorban. A másik dolog, amit szeretnék mondani, hogy a KKV-k sokszor hitelezők, de sokszor adósok is. És ezt a részt is figyelembe kell venni, hogy ugyan, ugyanakkor lehet valaki hitelező és adós. Persze csatlakozok Babrához, máshoz is, amit elmondtak, az igaz, de ezeket is szeretném elmondani. És néhány megjegyzésem lenne még azt tapasztaltam személyesen is a válság alatt, hogy a szerződés szabadság valóban komoly értéket jelent. Persze vezethet ez visszaélésekhez, és nekünk ugye az a célunk, hogy világos jogi keretet adjunk ennek elkerülésére. De a, a, a csőd elkerülését is próbálják a vállalatok elérni, és szeretném azt mondani csatlakozó szólóhoz, hogy hogy a szerződés szabadság a keretében legyen egy ilyen plafon 90 napnál. Tehát direkt, tehát éppen amiatt, hogy válság van, meg kell, hogy adjuk a lehetőséget a vállalatoknak, hogy egy kicsit több levegőz jussanak, és kis és középvállalatok ilyen formán kicsit tovább húzhassák a fizetést. A a fő különbség a közhatóságok és a vállalkozások között az az, hogy a vállalkozások kockázatot viselnek, viszont a közhatóságoknak költségvetési forrásaik vannak. Ezt valamelyik, valamilyen politikus eldöntötte. Éppen ezért a fizet a fizetési késdennek az oka a közhatóságok esetében nem az, hogy nincs pénzük, hanem az, hogy valamilyen bürokratikus folyamat nem jól működik. Tehát ilyen értelemben nem nincsen pardon az ő esetükben. Az utolsó megjegyzés pedig, tisztelt elnök úr, hogy az lenne, hogy egyetértek azzal, hogy ne legyen büntető fizetés, vagy büntetés. Tehát az általányokat és az 5%-ot vegyük ki, és mondjuk azt, hogy 7-ről 9%-ra emeljük a késlelmi kamatot, mert nem gondolom azt, hogy fel lenne az általánydíjas összeg. Hiszen, hiszen a behajtásnak a, az összegét nem szabad, hogy meg, meghaladja a büntetés, a kifizetett büntetés. Hát ebben az esetben lehetne bármennyi, 50-70-100 euró is a büntetés. Tehát én, mint vállalkozás azt szeretném, hogy minél hamarabb fizessék ki a tartozást, és ez a fő célunk is. Köszönöm szépen. Köszön, köszönöm szépen. Alias úr. Eh, muchas gracias, presidente. Eh, bueno, en primer lugar, también felicitar al... Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm az előadónak is ezt a dokumentumot. Weiler asszonynak is nagyon jó munkát végzett, és valóban vannak véleménykülönbségek és eltérések az eredeti dokumentumhoz képest. Különböző megközelítéseket láthattunk itt a, az egyes országokban annak elkerülésére, hogy a fizetési hogy a fizetési késedelem bekövetkezzen. Ezek után engedjék meg, hogy elmondjam, hogy ez a dokumentum és az, az kapcsolatos módosító indítványoknak az a célja, hogy azokat a problémákat megoldja, amelyekkel találkozunk, és amelyeket azonosan értékelünk, ez pedig a nem elegendő fizetési morál, és erre vonatkozott ugye a Mászi úr válasza, aki ugye pénzügyi szolgáltatásokat emlegetett, illetve a biztosításra vonatkozó ötletet egyébként én jónak találom. Azt is jó ötletnek gondolom, hogy mindkét oldalt vegyük figyelembe. Tehát ezt mindig, mindig fejbe kell tartanunk opcióként, hogy a pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozik ugye a módosító indítványom. Tehát, hogyha a, köz, a közhatóság szerződést köt egy pénzügyi szolgáltatóval, akkor valószínűleg ezt jó viszonyon teszi. A probléma az az, hogy az, amit ugye aláírnak, hogyha az nem következik be, és hogyha egy szerződést aláírnak, akkor az mindig pozitív dolog a, egy vállalat életében, tehát jó az, hogyha megkötik az üzletet, viszont a probléma akkor merül fel, hogyha a vállalat nem kapja meg időben a pénzt, és erről van szó az irányelven, nem máshol. Vagyis, ezt már eleve nem szabad megkérdőjelezni, tehát a jó hiszeműségből indulunk ki. Ezért kell azokra a problémákra gondolni, amelyek a nem fizetésből erednek, és ezt gyorsan és felelősségteljesen kell megoldani, és pontosan ez az a szándék, amelyet akkor mutatnak fel a felek, amikor leülnek tárgyalni. Ezért nem szankciókról kellene beszélni, vagy büntetésről, mert ugye erről csak akkor tudnánk beszélni, hogyha a, a, a közhatóság nem oldja meg azokat a feladatokat, amelyek rá vonatkoznak. Lothar Bauer, és utána a következő hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök úr! Szeretem kihasználni az időt, és megindokolni az én módosító indítványomat. Egy rendeltről van itt szó, és ezért nagyon precízeknek kell lennünk akkor, amikor az értelmezésről beszélünk. Ezért nyújtottam be a négyes székhez vonatkozó ötödik módosítót, itt pedig a, a kumulatív számlákról van szó. Ezt egy kórház példáján szeretném megmagyarázni. Például egy kórház megvásárol egy szállítótól egy gyógyszert, és adott esetben egy nap alatt több megrendelés is érkezhet. Itt az a kockázat állhat elő, hogy egy adott időpontban több számla is van. Viszont hogyha csak egy szállítóval dolgozik a kórház, akkor ezt kumulatív számlák, számlának kell tekinteni, különösen akkor, hogyha olyan követelésre van szó, amelyik és amelyhez késedelmes fizetés kapcsolódik. Ezt az egészet egyébként jogi szakértőkkel is megbeszéltem. És szeretném megakadályozni azt, hogy ilyen spekulatív számlákat, kumulatív számlákat halmoznak fel bizonyos vállalatok. És azt gondolom, hogy a közhatóságokra vonatkozó szankciók és a magánvállalkozásokra vonatkozó szankciók között nem kell különbséget tenni. Tehát úgy gondolom, hogy kompromisszumot találtunk, tudtunk találni arra vonatkozóan, hogy ezt hogyan is tudnánk csinálni, és ez ötös cikket eltörölni ez, hiszen abban a cikkben az 5%-os szankcióról beszélünk. Továbbá azt gondolom, hogy a 30 és 60 nap közötti különbségtételt is törölnünk kellene, mivel ez nem helyes. Hiszen ezzel mit vezetünk be? Szeretnénk persze egyszerűsíteni a szankciókat, de nem biztosítjuk ezzel együtt azt is, hogy a fizetés az valóban, <laughs> valóban megtörténik. Tehát azt gondolom, hogy nem helyes más feltételeket alkalmazni közhatóságok és magánvállalkozások esetében. Minden ország ugyanis maga tudná meghatározni, hogy mi is egy közhatóság és, mm, és mi nem. Ez pedig spekulációra adhatna okot, illetve lehetőséget. Valóban tehát azt gondolom, hogy inkább komolyabb, magasabb szankciókra lenne szükség és hogy nem helyes egy adott esetben 60 napot meghatározni, más esetben pedig 30 napot meghatározni. Ez nem erkölcsös véleményem szerint. Azt gondolom, hogy a bizottságnak az általány büntetése sincs rendben, hiszen itt ugye arra van szó, hogy, hogy behajtási költségek mekkorák. Én egy lépcsőzetes megközelítést javasoltam. Azt gondolom, hogy ha egy kisebb összegbehajtásáról van szó, akkor csak egy levelet lehet írni, vagy levelet írnak, hogyha pedig magasabb összegről van szó, akkor ügyvédre szükség van. Tehát magasabbak a költségek. Emiatt nem jó az, hogyha itt egy általányt határozunk meg, mondjuk 1000 eurós általányt, hanem valóban differenciálnunk kell az összeg nagyságától függően, a követelés nagyságától függően. Továbbá. Utolsó megjegyzés. Az első módosító javaslatom a szankciókra vonatkozik. Azt gondolom, hogy nem kellene itt olyan megközelítést alkalmaznunk, hogy 5 euró, vagy 5 euró legyen a büntetés. Azt gondolom, hogy a magasabb 5 euró nem magasabb követelések nem kell, hogy ide Köszönöm szépen a figyelmet. Thank you. Köszönöm szépen. 5 euró, mondja a speaker. Je, nyní existuje pěti, eh, hranice 5 euro, pod kterou se... Kérdezem, hogy egy eh, 5 eurós határ van? Hogyha csak 5 euróról van szó, akkor erre már nem vonatkoznak és kamatok. Tehát minden késlelmi kamat csak az 5 euró fölötti összegekre vonatkozik. De az új rendelkezés ezt a határt eltörli, de én azt szeretném, hogyha ez megmaradna, mert azt gondolom, hogy különben nem tudjuk megoldani ezt a problémát. És amúgy is azt gondolom, hogy ez valóban spekulatív java, ö, magatartáshoz vezetne, hiszen eh, akkor az illetékesek arra várnának, hogy magasabb legyen az összeg, és nem képesek 5 eurót behajtani. Mánders úr, utolsóként. Utoljára, de nem utolsó sorban elnök úr. Valami hiányzik nekem nevezetesen az, hogy mi a bankok véleménye, hiszen a bankokat támogattuk. Itt a vitának a legnagyobb lényege az, hogy finanszírozási forrásokhoz kell jutni, az állami szektornak kellene példát statuálni. Úgy gondolom, hogy ők túlságosan késedelmesen fizetnek. Szerintem a bírság, illetve a pénzbírság az rendben van úgy tűnik, hogy véglegesen az lenne a megoldás, hogy nincs bírság, nincs büntetés, minden megy a maga útján. Csupán arról van itt szó, hogy az állami szektor, illetve a késedelmesen fizető cégek fizessenek valamiféle büntetést. Én nagyon remélem, hogy a bankok tanulnak ebből, különösen akkor, hogyha ezt az irányelvet átvisszük, és a bankok megtalálják a módszert arra, hogy hozzáférést biztosítsanak a finanszírozási forrásokhoz. Vannak cégek, akik egyszerűen nem tudnak, eh, nem tudják megengedni azt, hogy megrendeljenek valamit, és a, a időben teljesítsék a fizetést. Itt a bankok szerepe, remélem, hogy ezt megértik. Köszönöm szépen, elnök. Valamennyiüknek nagyon szépen köszönöm, hasznos észrevételeket eh, hallottunk. Brinkman eh, asszonyt fogom kérni a bizottságtól, valamint a Brian urat, aki a tanács részéről eh, igen energikusan kezelte ezt az ügyet. Egyébként van egy hatásvizsgálata, amelyet a folyamat elején megbeszéltünk. Ebből látják, hogy számos kollega érvelt amellett, ami itt benne is van, harmonizációra szeretnének jutni. Ez egy olyan észrevétel volt, amelyet a bizottság alternatívaként viszonylag részletesen elemezett. Úgyhogy van egy alternatívánk, még mielőtt a végső döntésre elszánnánk magunkat. Ez talán egy olyan feladat, amelyet az előadó és az árnyék eh, jelentéstevők megtárgyalhatnának még egy újabb körben. Eh, kérem, vizsgálják majd meg, hogy a módosítók közül melyek azok, amelyeket el tudnak fogadni, és melyek azok, amelyeket problematikusnak érzékelnek. Köszönöm szépen. A hatást tanulmány keretében a bizottság hosszasan elemezte ezeket a kérdéseket, és arra a következtetésre jutottunk, amely teljesen különbözik. Hallanak? tehát a következtetésünk teljesen más, mint amely az itteni eszmecseréből mutatkozik. Nyilvánvalóan nem tudom elrejteni csalódásomat, hogy ilyen módon alakulnak a dolgok, ugyanis ugyanazt a célt szolgáljuk, hogy segítsünk a KKV-knak, és hogyha elemezzük az eszközöket, amelyek ezt segíteni, akkor úgy tűnik, hogy a ennek a bizottságnak a tagjai, és a bizottság, az Európai Bizottság másként látja ezt a kérdést. A jelenlegi váls, a gazdasági válságban nagyon fontos, hogy hozzáférjenek a pénzeszközökhöz a KKV-k, és ezért a a fizetési határidőknek a harmonizációja a vállalkozások közötti forrásokat meghatározza és a KKV-k számára akiknek a nagyvállalatok a hitelezői, ez nehezebbé teszi a helyet, és a bankok felé fognak fordulnak, és a bankok pedig nem szívesen adnak hiteleket a KKV-knak. Tehát szerintem ez nem igazán fogja megoldani a KKV-knak a problémámit, akik bizonyos esetekben a késedelmes fizetések miatt valós problémákkal találják szemben magukat. Ugyanakkor ne felejtsük el a, azon vállalkozásoknak a helyzetét is, akik e, a e, vállalkozások közötti e, lehetőségeket kihasználták volna, és most ez csalódást fog nekik okozni. Mindannyian azért vagyunk, hogy a kkv kan segítsünk, és ezért szereztem volna jelezni ezt. A hatástanulmány részletezi a, az előnyöket és a hátrányokat is, és mi ezt inkább hátrányosnak találtuk, mint előnyösnek. De hát látom, hogy önök nem osztják ezeket a, e, ezt az elemzést. Ugyanakkor a javaslatunkban van egy fontos elem, ez pedig a hatóságokkal való fizetési határidőknek a harmonizálása, Ez a KKV-k számára, de általában a vállalkozások számára is nagyon fontos mert különben nincsen mozgásszabadságuk. A hatóságok egészen másfajta helyzetben vannak, mint a vállalkozások, és ezért ez fontos jelezni. Tehát fontos, hogy 30 napban korlátozzuk a fizetési határidőt, és számunkra ez lényeges, és ezért ezt, ezen nem kellene változtatni, hiszen ez való, valós előrelépés volt, és szerintem eh, nem lenne szabad ezen változtatni, mert nagyon csalódottak lennénk, hogyha 60 napban, vagy még többen eh, határoznák meg ezt az időszakot. E, és nem csak számunkra, hanem a KKV-k számára is ez egy nagyon e, nagy csalódás lenne. Nyilvánvalóan az Európai Bizottság rendelkezésre áll továbbra is, hogy a lehető legjobb kompromisszumokat találjuk meg, amelyek kedveznek a KKV-knek, és amelyek nyilván jogi szempontból is megfelelnek. Köszönöm szépen. Uh, Köszönjük, Brinkman asszony. Brian-tól. a tanács képviseletében. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem tudom, hogyan is szokott történni az, hogyha az ember mondjuk a, a bizottsággal teljesen egyetért, a parlamenttel meg kevésbé. Hát valójában ez történik most. Teljesen osztjuk a bizottság által <clears throat> hangoztatott aggályokat, hiszen ezt a mozdulatot, ezt az elmozdulást a parlament próbálja átnyomni. Néhány kulcspontot szeretnék megvilágosítani. Ugye a cégek közötti fizetési határidőket a bizottság tanulmányozta a hatásvizsgálat során, de ezt félretették, mert nem tartották megfelelő megoldásnak. Úgyhogy kérem önöket, gondolják át ezt ismét. A parlament ragaszkodik ehhez a ponthoz, bár gazdasági értelemben nem sok értelme van. Az a lényeg, hogy problémákat oldjunk meg, de a gyakorlatban ez a lépés egész halomra való újabb problémát generálna a bizottság az eredeti tervezetbe föl se vette ezt. Az, a nézeteinek az alapját megtalálják a hatásvizsgálatban. Úgyhogy kérem, legyenek nagyon ö, körültekintőek, akkor, amikor harmonizálni akarják az időperiódusokat a különféle vállalkozások vonatkozásában. Ezzel nem értünk egyet, azonban egyet értünk a bizottság elemzésével. Kettő mi is úgy látjuk, hogy az állami szektor, ezt ugye általában azonosítják az állami gazgatási szervekkel, mindenképpen szükséges, hogy őket valahogy megzabolázzuk, hogy ne élhessenek vissza a rájuk ruházott hatalommal. Ez egy alapszabály, amely alól végül is van bizonyos kivétel, ez az, amit a bizottság 30 napban jelölt meg. És e, még egy ilyen kis e, csúszást e, említeném, említenék meg, amit a parlament hozott be a tervezetbe, nevezetesen a hatály kiterjesztése, hogy nevezetesen mit is tekintünk mi állami szektornak. Itt az anyag alapján tulajdonképpen jelentősen kibővítjük az állami szektor definícióját, hiszen olyan cégekről is szó lenne, amelyeket egyenlő elbánásban kellene részesíteni a magánvállalkozásokkal. lehetséges, hogy azon gondolkodnak, hogy az állami szektor esetleg a szigorú belbánásban. A tanács nem igazán eh, támogatja a hatály kibővítését. Az állami szektor eredeti meghatározása, amit a bizottság először javasolt, az a helyes. És még valamit mondanék, amit sokszor szóba került, a bírságok eh, kérdése, ötös cikk ötös a tanács ezt elutasítja. A tanács abban hisz, hogy ez a bizonyos 5 százalék, ez egy aránytalanul túlzó mérték, és nagyon sok problémát generál, generálna, hogyha bevezetnék. Mert amennyiben az, az emberre a bírság vagy a büntetés hatása nehezedik, akkor elképzelhető, hogy kompenzációt kezdeményez, amely jelentős torzulásokat eredményezhet az üzleti kapcsolatban. Itt nem e, arról beszélünk, hogy az érintett e, egyének azok hasznot húznak ezekből a, a büntetésekből, hanem végül is az állam az, amelyik a kifizetett büntetésből hasznot húz. Ez szerintünk aránytalan. Úgy kell a jogalkotási munkát végeznünk, hogy ez ma is és a jövőben is elkerülje a problémákat. Azt is elmondanám, hogy a tanács közel áll ahhoz az eredeti nézőponthoz, amelyet már kifejezésre juttattak, kivéve az 5%-ot. De ettől eltekintve közel vagyunk a bizottsági állásponthoz, és amennyiben lehetséges, arra kérnénk a parlamentet, hogy szíveskedjenek újra felülvizsgálni álláspontjukat Weiler asszonyt hallgatva e, megértem, hogy micsoda hatalmas nehézségeket e, kellett e, neki legyőznie, hogy milyen nehézségekkel szembesült a bonyolult téma tárgyalása során. Köszönöm szépen! Nem akarom újra nyitni a vitát. Van-e valakinek rendkívül fontos észrevétele? Köszönöm szépen. Nem szeretnék egy olyan, újabb kört nyitni, de konzultáltam a kollégáimmal, és tisztelettel a bizottsággal szemben azt szeretném mondani, hogy valóban ugyanaz a célunk, hogy a KKV-knak segítsünk. Megértjük, hogy a 30 nap az csalódást okozott a bizottságnak, de kérem szépen, hogy fogalmazza meg, hogy mi is igazán a, a csalódás. Hadd javasoljam akkor, hogyha a hatástanulmányban a 29-30-31-es pontban megmagyarázzák, hogy a teljes harmonizációt miért nem fogadta el a bizottság. Tehát nem akarom most itt újra felolvasni, kérem a kollégákat, hogy nézzék meg hogyha nem értenek egyet vele, az rendben van, de hát azért ellenérizzék, hogy az érveik azok megállnak-e ezzel szemben. De mivel a bizottság ilyen nagy fontosságot tulajdonít ennek az egész folyamatnak, és ez a tanulmány fontos volt, az akkor nem lehetséges, hogy ezt figyelmen kívül hagyják. Tehát kérem szépen, hogy ellenőrizzék, és Weiler asszony is nyomást gyakorolhat önökre, hogy ezt tegyék meg. És elsősorban ezt Hanslik asszonynak mondom, mert nagyon fontos ez. Nos, ez az elnökként semleges álláspontom. Díjen úr, valami nagyon fontos mondani való van? Igen, elnök úr ugyanis már másodszorra kéri tőlünk, hogy vizsgáljuk meg a hatástanulmányt. De hát ugye nem hiszi azt, hogy az árnyék jelentéstevők úgy végeznék a munkájukat, hogy nem olvasnák el a dokumentumokat. Természetesen elolvastunk ezt, de, de ugyanakkor beszéltünk a vállalkozókkal, a különböző vállalatoknak az irányítóival, és ők beszámoltak arról, hogy komoly problémákat okoznak nekik ezek a KKV-knek. És szemben összhangban azzal, amit a bizottság mondott, valóban így látjuk, és ezért tettük ezt. Nem azért, mert nem olvastuk el a dokumentumokat, hanem azért, mert foglalkozunk valóban a KKV-kkal. Köszönöm. Okay. Right. Rendben van. Nagyon örülök, hogy elolvasták. Tehát elébe ment az én javaslatomnak. Második megjegyzésem az, hogy a jogi pozíciója ennek a javaslatnak és a koordinátoroktól azt kérem, hogy a jogi tanácsadók jöjjenek el és mondják el a véleményüket, akkor most Weiler asszony talán összefoglalná. Igen, szívesen összefoglalom, és szívesen válaszolok néhány kérdésre, illetve megjegyzésre is. Először az utolsó megjegyzés. Tudom, hogy a kollégáim, eh, akik a árnyék előadóként működnek, nyilván elolvasták az összes dokumentumot, és persze eh, ott voltak akkor is ők, amikor különböző szövetségekkel beszéltünk, tárgyaltunk, tehát ők tudják az érveket és az ellenérveket, eh, ismerik az előnyöket és a hátrányokat. És persze valamikor szükség van arra is, hogy döntést hozzunk. Először is a tanácsra térnék rá. Én megértem azt, hogy a tanács csalódott, de ez egy demokratikus folyamat, és nagyon sok különböző frakció és csoport vesz ebben részt. Ez már csak így van, és azt kell mondjam, hogy hála Istennek nincsen egyetlen olyan frakció, aki egyedül bármit át tudna vinni, ezt önök személyesen is tudják, hiszen ugye 27 tagállam van, és biztos, hogy ott is van olyan, hogy négy-öt azonos pozíció sem könnyű összegyeztetni, nem, több, nem hogy többet. Bár nálunk nyilván több, vagy talán kevesebb, kevesebb eltérő érdek van, mint a tanácsban, ahol 27 különböző érdek lehet, mint a frakciók között. Tehát mindenképpen ez egy demokratikus folyamat. És ebben a folyamatban változtatásokat is el kell fogadnunk nekem is ezt meg kellett tennem. Szeretném elismételni, hogy én személyesen, vagy nekem személyesen, és a frakcióm többségének jobb lett volna, hogyha a szerződéses szabadságot megtartjuk. És ennek a keretében számos szabályt hoztunk volna, de láttam, hogy ehhez nem tudok többséget szerezni, és persze ezért rugalmasságot mutattam abban, hogy más dolgokat is belevegyek. Azt is gondolom, hogy a közhatóságoknak példaként kellene előjárni, előjárniuk, vagy példával, jó példával kellene előjárniuk, és nem szeretnék egy olyan dolog, dolgot újra felvetni, ami már dece, amiről december óta már nem beszélünk, ez pedig az 5%-os büntetés. Már eleve kezdettől fogva, a legelső vita óta ebben a parlamentben mindenkinek az volt a véleménye, és nem hallottam más véleményt, hogy az 5% túl sok. Most fél év után, fél év vita után nem kellene erre visszatérnünk tehát az 5%-ról sosem vitáztunk komolyan. Az, hogy 2%-ot választottunk volna, hogy ezt én javasoltam, vagy más alternatív javaslatként nem büntetést írtunk volna elő, hanem a késlelmi kamat megnövekedését, az is egyfajta szankció lett volna, de az, hogy akármilyen, tehát hogy bizonyos szabályokat meg kell hoznunk, hiszen annélkül nem jutunk előbbre. Szeretném továbbá ezt a lehetőséget kihasználni arra is, hogy a jogi bizottságnak köszönetet mondjak, és szeretném kérni azokat a kollégákat, hogy azok, akik a méltánytalan, a méltánytalan üzleti módszerekre vonatkozó paragrafusokban szigorítottak, hogy ezt ne becsüljük alá. Tehát a jogbizottságnak a munkáját köszönöm még egyszer. És abban is együttérthetünk, azt hiszem, hogy semmiképp sem szeretnénk olyan ö, törvényt hozni, és ez vonatkozik a tanácsra is, hogy nem akarunk olyan törvényt, amely Franciaországban van például, ahol több száz kivétel van, senki nem látja át az egészet, újabb és újabb kivételek jönnek hozzá, és maguk a, az érdekeltek, ö, ezt nem, bürok, ezt nem tartják bürokratikusnak. Hogyha koherens törvényt fogunk hozni, vagy fogunk tudni hozni, akkor ennek gyakorlatiasnak és érthetőnek kell lennie, tehát nem bürokratikusnak. Úgyhogy még egyszer kérek mindenkit, hogy tartsanak ki, és ne engedjék bármilyen fajta szövetségnek a sugalmazására, akármilyen jó okokból is kivételeket behozni a törvénybe. Ez személyesen számomra is nagyon fontos lenne, mert ismerem a kedves kollégák kreativitását, és ezt a liberális akcióban ugye hamar, vagy többször is tapasztaltuk, hogy három különböző vélemény volt, elnézést Rüle asszony, ő az egyetlen zöld, aki konzisztens maradt ez a helyzet, de mindenkinek igazából más a véleménye. És zárásképpen pedig szeretném azt mondani, hogy engedje meg, hogy ö, legyen bátorságunk kitartani a döntésünk mellett, és ne engedje, hogy jogi menekülő utakat válasszunk. Ez végsősorban politikai döntés. Az tehát, hogy a szerződéses szabadságot megérintjük, vagy nem érintjük meg. Hiszen lehetőségünk van rá, a többség nem ezt akarja, vagy akarja, de mindenképpen megtehetjük. És azt is megtehetjük, hogy a német jobban a szankció fogalmát ilyenben a tekintetben bevezetjük, ezt meg lehet tenni, ez egy politikai akarat. De hogyha, politika, hogyha azt mondjuk, hogy nem, politikailag ezt nem szeretnénk, akkor egy másik megközelítést kell alkalmaznunk, egy másik eszközt tartunk értelmesnek, de nem szeretnék ebbe a tisztán jogi szint, szinten történő vitába belemenni. És hogyha tehát politikailag azt mondjuk, hogy azt gondoljuk, hogy a magánvállalkozásokra is kell szabályozás, akkor emellett ki kell tartanunk. És hogyha az a véleményünk, hogy a késedelmi kamatot emeljük meg, akkor emellett kell kitartanunk. Hiszen ugye mindenki végül is a KKV-knak szeretne segíteni, más-más eszközzel, ugye itt öt különböző eszközről hallottunk ugyanazért a célért, de az fontos, hogy koherens legyen az irányelv. Nem pedig olyan, amely adott esetben három hónappal az elfogadása után valamilyen bíróság előtt köt ki. Nem ez lenne a célunk. Ugye nem mondják azt az Európai Parlamentnek, hogy miért beszélnek hatékony törvényhozásról, akkor, hogyha az egyik vagy a másik nem tudja ezt elfogadni. Jó, persze egyfelől ez demokrácia, és ezt el kell fogadni, de mindenképpen széles többségre van szükségünk. Akkor is, amikor a tanácssal fogunk tárgyalni, hiszen erre valószínűleg szükség lesz. Köszönöm szépen Barbara Weilernek a vezető szerepéért ebben az ügyben, és mindenkinek, aki hozzájárult a vitához. Nagyon jó vita volt ez. Úgyhogy akkor április 28-án fogunk e- mindenről szavazni. Addig is még lehet erről vitatkozni. Meg fogom nézni a dokumentációt, és biztos vagyok benne, hogy Weiler azt, hogy ezt majd megteszi még a, az árnyék előadókkal, hogy a tanácssal is valamilyen formában beszéljenek, hiszen a legfontosabb dolog, amit a KKV-kért tudunk tenni, az az, hogy a fizetési határidőket megszab, megszabjuk. 20 nappal a közététel után ez nyilvánosságra kerül, és hogyha ennyire eltérőek az álláspontok, akkor a tárgyás, tárgyalások azok el fognak húzódni több hónapon keresztül, de ezt a kollégák majd eldöntik. Biztos vagyok benne, hogy ezzel mindenki majd elgondolkodik, és én remélem, hogy április 28-án elnökölhetem majd a szavazást. Úgyhogy akkor köszönöm mindenkinek. Most akkor bezárom az ülést. A koordinátorokkal hatkor folytatjuk. Kérlek mindenkit, hogy legyen, legyen itt. És utána a jogi szolgálattól fogunk hallani, illetve az első olvasattal kapcsolatban az előadó. Holnap reggel 9-kor fogunk kezdeni Grix úr prezentációjával, és Mr. Monti is itt lesz 11-kor. Tehát köszönöm szépen mindenkit, akkor mindenkivel majd találkozunk. Uh, could I please ask everyone who's not Megkérhetnék mindenkit, hogy aki nem vesz részt a koordinátorok ülésén, az hagyja el a termet minél hamarabb, hiszen kint óriási tér áll rendelkezésre arra, hogy folytassuk a vitákat, és